So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a szakbizottsági ülésünkön. Elnézést kérek a késés miatt, de hát a gazdálkodók elzárták az ö, utamat, ezért késtem. Üdvözlöm Önöket az ülésünkön. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása nincsen ezzel kapcsolatban megértésük akkor ezt elfogadtuk. Második pont az elnök közleményei. Itt valamit mondanom kell, mégpedig azt, hogy Észak-Írországban itt van körünkben egy látogató csoport, és üdvözöljük őket itt a szakbizottságunkban. Ezen kívül van az első fontos napirendi pontunk, harmadik napirendi pont. Ezt majd csere Katrin Jeslen eh, Lanellel, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatójával, az EFSA ügyvezető igazgatója. Ő, üdvözöljük őt itt a szakbizottságban, az újonnan választott Európai Parlamentben, nagyon nagy energiával, nagy dinamizmussal fogadjuk őt itt az új és a régi képviselők részéről. Van egy pont, amelyről szeretnék majd Önnel beszélni, de ne vesztegessük az időt, megadom Önnek a szót, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, honorable member. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy a most frissen megválasztott MB bizottság előtt előadhat, előadást tarthatok az Európai biztonsági Hatóságról. Nagyon örülök annak, hogy önök között lehetek. Itt az ENVI újonnan kinevezett bizottság előtt, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság előtt. Először is szeretnék gratulálni önöknek a megválasztásukhoz az Európai Parlamentben, és nagyon sok sikert kívánok az új mandátumokhoz. Ezen új parlament most kezdi el a munkáját, és tudjuk, hogy komoly kihívásokat kell az élelmiszerbiztonság területén is megoldanunk, valamint a környezetvédelem és közegészségügy szintjén. Önök az élelmiszerbiztonság őrei Európában nagyon várjuk, hogy a közös kihívásokban közösen tudjunk dolgozni. Én itt önök előtt a azért vagyok ma, hogy a sikereinkről, előrehaladásunkról beszélhessek, és a különböző témákat felvethessem. Hasznos arra is emlékeznünk, hogy a hatóság rendelkezésre áll a parlamentnek, és mi bármikor szívesen adunk független tudományos tanácsot önöknek. Gyakran fogok a tudományról és a tudományosságról beszélni ma, mert a tudományos tanácsok elkészítése, átadása a fő munkánk, és a kockázat kezelés terén ez igen nagy jelentőséggel bír. Az efsa 2002-ben hozta létre az Európai Unió annak érdekében, hogy szilárd, független tudományos alapon segítse az önöket, az Európai Parlamentet, a bizottságot és a tagállamokat, és ha, az élelmiszer és takarmánybiztonság szintjén tájékoztasson. Alapító rendeletünk óta elkötelezetten dolgozunk a tudományos kiválóság, átláthatóság, függetlenség és felelősségteljes munka mellett együttműködünk igen sok különböző részes féllel. Az elmúlt évtized számos élelmiszer ö, ö, riadalma is rámutatott arra, hogy a kockázatbecslés és kockázatkezelés milyen fontos, fontos, és hogy új biztonsági, élelmiszerbiztonsági modellt kell bevezetnünk eh, az Európai Unióban, és így lehet csak eh, garantálnunk eh, mind a fogyasztók, mind pedig a kereskedelmi partnerek, élelmiszerláncban részvevő partnerek bizalmát. Számos területen egymá, együtt működünk az EFSA-ban annak érdekében, hogy a különböző kérdésekre megválaszolhassunk a kockázatkezelők részéről majdnem 1500 szakértővel dolgozunk egyet Európában, amelyek, elkötele, akik elkötelezetten dolgoznak együtt velünk a Tudományos Bizottságán és tíz tudományos panelén keresztül az EFSA a kezelők érdekében kockázatbecsléssel foglalkozik számos hatósággal dolgozunk együtt az élelmiszerlánc minden egyes területén, állategészségügy, élelmiszer, takarmány, növényvédőszerek és egyéb területeken hagyományosan nem úgy néznek ránk, mint ö, valami olyan ö, területre, ahol maga az élelmiszerbiztonság fontos. Mégis mi például a, az állat jólétre, a GMO-k, valamint a peszticidek területén is dolgozunk. De maga az élelmiszerbiztonság egy igen széles terület, valamint a környezetvédelem is, mindkét nagy terület az élelmiszer termelés, élelmiszer gyakorlat fontos részét képezik minnyájunk számára. A tagállamokkal való együttműködés központi szerepet játszik, és igen, közeli együttműködésben vagyunk, különböző szervezetekkel fontos számunkra az együttműködés, különös tekintettel a sürgős esetek esetében például az ír hatóságok adott cserét kívánnak megvalósítani velünk, eh, amikor tavaly dioxin probléma merült föl. Az együttműködési eh, struktúrák igen jól bevezetettek mára. A eh, tanácsadó testületben a különböző 27 nemzeti eh, élelmiszerbiztonsági hatóság részvételével történik. Eh, fókuszpontokat alapítottunk ki minden egyes tagállamban, és a tudományos tájékoztatást, kockázat, kommunikációt valósítjuk meg. Több mint 300 európai kompetens szervezettel dolgozunk együtt ma 2009-ben, és eh, támogatunk tagállamokban projekteket 7 millió eurós költségvetéssel erőfeszítéseinket az együttműködésben eh, az integrált eh, kockázat eh, kezelési kapacitás tagállami kiteljesítésében valósítjuk meg minden egyes EU szinten. Amennyire csak lehet, munkaprogramokat fogadunk el annak érdekében, hogy az európai értékes forrásokat értékesen mm, használjuk föl. Szintén effektív módon együtt működünk az Európai Unió más ügynökségeivel szinergiák kidolgozásában. Például az Európai Betegségellenőrző és Prevenciós Központtal és antimikrobiológiai rezisztenciában, rezisztencia területen is együtt dolgozunk. A növényegészségügyi, állategészségügyi gyógyszerekkel, gyógyszerekben, valamint szerint az Európai Vegyi ügynö, Vegyszerügynökséggel is együtt dolgozunk. 450 munkatársunk van tőlük, ezek közül kettő, kétharmada a dolgozóinknak tudományos munkát végez. Hatékonyan dolgozunk, magas szintű tudományos tanácsokat nyújtunk a folyamatos eszmecserét folytatunk önökkel. Ez igen fontos számunkra. Az engedélyezés szintjén is jogi keretek között folyik a munkánk. 35%-ban a különböző jogi aktusokon dolgozunk. Például a, a különböző élelmiszeradalékok, peszticidek, új élelmiszerek, és tavaly óta a különböző e- közegészségügyi megfontolások is tematikáinkat képezik. Az egészségügyi állítások is igen fontosak, és 94 vélemény dolgoztunk ki 523 közegészségügyi állítással kapcsolatban. 2010-ben 1200 panaszt fog hozzánk beérkezni. 2000 ilyen panasz esetében különböző további információkat kértünk be, és 500 ilyen további új panaszra lesz még dolgunk. A megfelelő erőforrásokkal dolgozunk a mandátumunk végrehajtásában, ami a, az élelmiszer és EFSA panelunkat illeti, a mindenképpen szeretnénk a döntéshozókat támogatni annak érdekében, hogy az egészséges élelm, táplálkozást támogassuk a kóros elhízás ellen. 2010-ben az energiatartalom és mak, makro élelmiszer táplálék val kapcsolatban is véleményeket dolgozunk ki. 2008-ban 500 tudományos munkát végeztünk, és legalább ezerrel szeretnénk növelni mindezt. Szükségünk van e termelékeny munkára, mert számos mandátumot, felkérést kapunk, és a számok csak nő. Nagyon fontos, hogy az EFSA szavahitetősége még erő, megerősödjön, és a tudományos munkáink kidolgozásánál is gyorsított eljárással dolgozunk, annak érdekében, hogy a sürgős esetekre minél hamarabb meg tudjunk válaszolni. Számos esetben felkérést kaptunk tudományos vélemények és becsések kidolgálására. Az 1990-es válság helyzeteket szeretnénk ezzel mindenképpen kikerülni. Az olyan témák, mint a melamin élelmiszerek is igen nagy örömünkre szolgáltak, hiszen ez esetben gyorsan tudtunk reagálni, és időben lehetett döntéseket hozni. A tudományos tanácsadói munkánk és azért folytatjuk, hogy minden egyes élelmiszerláncban résztvevő csoporttal, így a környezetvédő és közegészségügyi csoportokkal is együtt dolgozhassunk. a GMO és cloning területek területén igen eltérőek a különböző szereplők véleményei különböző kezdeményezést foganatosítottunk annak érdekében, hogy a tagállami részes felekkel együtt dolgozzunk. meg újítjuk most éppen a különböző résztvevő konzultatív platformját, amelyben a különböző gazdák, élelmiszer, ipari résztvevők, kiskereskedők, nem kormányzati szervek és fogyasztói csoportok is hatékonyan együttműködnek. Az EFSA jelentősen növelte a kapacitását a kommunikáció a területén, de mégis további mandátumra van még szükségünk, és nagyra értékelem mindez. 2008-ban már az Envi bizottság elé járultam, akkor a 2009-2013-as stratégiai tervünket ismertettem önökkel, és nagyon köszönöm a pozitív visszajelzéseket. Ez a terv kiemeli az európai rövid, középtávú élelmiszerlánc kihívásokat és a módot, ahogyan ezen kihívásokra meg lehet válaszolni. 2008. decemberében egy a, a tanácsadó testületünk rábólintásával megvalósult. 2010-ben egy programtervezetet kívánunk az Európai Parlament elé tárni, két nagy tematikával 2010-re nézve. Mindenképpen az európai kockázat becslés megerősítését szeretnénk, és itt az önök támogatása igen fontos. Az első ilyen kezdeményezés az adatgyűjtés és adatelemzés. Azon képesség, hogy begyűjtsük és elemezzük a, a különböző adatokat, igen fontos e szempontból. Kilenc jelentést élelmiszerfertőzésről és élelmiszer megbetegedésekről végeztünk élelmiszer eredetű betegségekről szólunk. Így például a szalmonella csökkentő programunk is ilyen. A peszticid maradványok jelentést éves szinten elvégezzük 2007 óta, és a monitoring programokat segítjük ezzel elő. Év végetől kezdve a egy jelentést, külön jelentést küldünk majd az élelmiszer és takarmánybiztonság területén is. A legfontosabb betegségeket soroljuk föl ezen és az azokkal kapcsolatos kockázatokat. Ezen jelentés már most beazonosítja, hogy milyen fontos egy páneurópai élelmiszer fogyasztás és takarmányfogyasztási jelentés kidolgozása Egyszerűen azt mondanám, hogy mindenképpen meg kell becsülni, hogy milyen szintű kockázatoknak vannak kitéve az élelmiszer fogyasztók az élelmiszerfogyasztási adatok nem minden tagállamban állnak rendelkezésre, és amikor léteznek, nem feltétlenül összehasonlíthatók. Így az élelmiszerfogyasztási páneurópai tanulmány, amelyet 2010-ben kívánunk elindítani, fontos EFSA információkkal fog ö, ö, szolgálni, így tudományos alapokon nyugvó élelmiszer ö, ö, és diéta célokat tudunk majd kidolgozni. Kézzelfogható sikereket várunk el ettől a jelentéstől. Jelentős forrásokat mozgósítunk az EFSA-ban. Miért? Miért tesszük ezt? Azért, mert ez a projekt mindenképpen hozzájárul majd mind az Európai Unió, mind pedig a tagállami kapacitások növeléséhez. Nagyon várjuk ezt az együttműködést, igen, igen fontos kihívásról van szó. A másik nagy kezdeményezés a 2010-es munkaprogramunkban, a különböző megjelenő kockázatok beazonosításáról szól. Európának gyorsan kell reagálnia a sürgős élelmiszerbiztonsági fenyegetésekre, de még a megjelenés előtt is be kell tudni azonosítani ezen kockázatokat. Ez az oka annak, hogy az első éves jelentést kívánjuk összeállítani 2010 elejére az ilyen megjelenő kockázatok témájában évről évre mindenképpen dolgoztunk már e témában, de egyetlen esemény is képes egész Európát elárasztani ilyen feltörekvő kockázatok esetében, ezért kell minél hamarabb beazonosítanunk a most megjelenő, vagy bármelyik pillanatban megjelenhető kockázatokat, hiszen átfogó globális kihívásokról van szó, akár a klímaváltozásból, akár a technológiai változásokból fakadóan. Globális szinten kell fellépni minden egyes résztvevő részéről. A tudományos bizottságunk és tudományos csoportjaink, paneljeink átérzik, mennyire fontos az ilyen horizontális megközelítés, különböző európai pontokon és Európán kívül is ilyen kockázatok felmerülhetnek. Zárószóként szükségünk van az önök további támogatására, különös tekintettel a két kulcsfontosságú projektunkra 2010-re. Mindenképpen szeretnénk a munkánk hatékonyságát az európai fogyasztók javára növelni Mindenképpen szeretnénk referálni a munkánkról önöknek, és kihasználnám az alkalmat arra, hogy önöket is az EFSA, az EFSA pármai olaszországi székhelyére meghívni, és te, köszönöm a figyelmet, és minden kérdésre szívesen válaszolok. Ja, Frau Gisela Daniel, vielen Dank für die Präsentation. Nagyon szépen köszönöm hogy bemutatta az EFSA munkáját. Nagyszerűen fejlődött 2002 óta az önök ügynöksége, és a parlament is mindent megtett. Annak érdekében, hogy segítsük az önök munkáját mind a költségvetés területén, mind pedig a személyzet területén. Többen kértek szót. Először Richard Zébernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt fő igazgatóasszony, Köszönöm szépen az előadását, mint tudják, mint tudja, az élelmiszerbiztonság különösen a GMO-kkal összefüggésben nagyon érzelmekkel átitatott kérdéskör, és ezek nagyon foglalkoztatják a választókat. Legjobb tudomosom szerint egyetlen géntechnikailag módosított élelmiszer Eh, illetve egy ilyen szubstancia engedélyezését a hatóság nem utasította el, habár mindig vannak olyan tudományos kutatások, amelyek egy bizonyos veszély potenciált mutatnak ki. Kérem, hogy számoljon be az ezen a területen végzett döntéshozatal mechanizmusáról, és szóljon arról is, hogy az ilyen irányú kutatások miért nem kerültek figyelembevételre az önök döntéseknél. A másik észrevételem a novel food szabályozással függ össze. Legjobb tudomásom szerint az amerikai Food and Drug Administration-nel való együttműködés szorosan tervezik. Beszéljen kérem erről, hiszen azt gondolom, hogy Európában senki nem szeretne amerikai standardeket bevezetni, normákat bevezetni. Ezért um, komoly fenntartásaink vannak, különösképpen parlamenti képviselőként Végezetül pedig a nanoanyagok alkalmazásával kapcsolatban van kérdésem. A kockázat becslés, a risk assessment területén milyen felismerésekkel rendelkeznek. Sokan ö, nagy reményeket fűznek a nanotechnológiához, mások pedig aggályosnak tartják ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm Richard Linde McEwen kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a főigazgató asszonynak, hogy eljött ismét hozzánk is, nagy örömmel nézek a közös együttműködés elében. Beszélt az előrelépésről, az nagyszerű, a health claimek, tehát az egészségügyi címkézés területén, de a táp, érték profi, profiling területén volna egy kérdésem, hiszen a sóban, cukorban és zsírban gazdag um, élelmiszerek uh, használatát szerettük volna csökkenteni, és az EFSA azt ígérte, hogy uh, tápérték profilokat dolgoz ki. És kérdezem, hogy mi történt, hiszen az elmúlt héten némiképpen agályok töltöttek el, hiszen volt, aki arról beszélt, hogy a tárgyalások teljesen elcsúsztak, kisiklottak, és az Európai Bizottság olyan olyan egészségügyi tájékoztatókat is engedélyezni akar, olyan élelmiszereken, amelyek nem egészségesek, minnyáján tudjuk. Mégis ez a tájékoztató azt mondaná, hogy el, emlékezt, hogy ezek egészségesek. Ne értsenek félre, nem azt akarom, hogy vonják ki ezeket az élelmiszereket a piacról, de azt gondolom, hogy a címkézést és a health claim feliratot azt nagyon óvatosan kell odaítélni. Köszönöm szépen, Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. Főigazgató asszony, arról beszélt, hogy az EFSA célja az élelmiszer biztonság elsősorban, de a munkaterhe és a jogköre ennél jobban kiterjedt, például említett a GMO-kat, a géntechnikailag módosított organizmusokat. Kérdésem, a méhekre vonatkozik, és a méhek túlélésére. Tudom, hogy a EFSA ezzel kell, hogy foglalkozom, hol húzzák meg a határt? Hiszen az EFSA gyakran a biodiverzitás, a biológiai sokszínűsége letéteményesének tekintik. Hiszen lehet, hogy valamilyen szer nem árt az embereknek, de a rovaroknak nagyon kártékony, és úgy gondolom, hogy ezeken a területeken az EFSA túllép az eredeti jogkörén, meghatalmazásán, és ezt nem is nagyon vizsgálták meg. Kérdezem tehát, hogy hogyan húzná meg az EFSA jogkörét ezen a két területen, hogyha a természet kontextusára is gondolunk. És nem gondolja, hogy esetleg a környezetvédelmi ügynökség, vagy az Európai Vegyipari, Vegyszerű Ügynökség számára kéne meghagyni ezeket a döntéseket. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt igazgatóasszony! Szeretnék most visszatérni az egyik EFSA értékelése a 810-es Monsanto kukoricáról készült ez a vélemény, például a pillangók esetében veszély forog fönn, amennyiben ilyen génmódosított Monsanto kukoricát fogyasztanak. Viszont az EFSA nem készített ilyen értékelést, pedig már 2008-ban az Európai Bizottság felkért az EFSA-t egy ilyen tanulmány eh, kidolgozására, a környezeti és strukturális kockázatok eh, megvizsgálására, amikor GMO eh, növényekről van szó. Az EFSA elismerte, hogy a környezetvédelmi hosszú távú hatásokat tanulmányoznia kellene. Három kérdésem lenne egyetért azzal, hogy a jelenlegi hosszú távú ö, ö, környezetvédelmi hatásait a GMO-knak nem lehet még értékelni. Második, hogy lehet az, hogy az EFSA a Monsanto 810-es kukoricával kapcsolatban 2008. júniusban egy pozitív véleményt ad ki, holott tudja, hogy a nem célzott szervezeteknél egy negatív hatás merülhet föl. És harmadik kérdésem, az engedélyezéssel kapcsolatban egy ilyen ö, megfigyelés kihatás nem elegendő ahhoz, hogy ne engedélyezzenek egy ilyen Monsanto kukoricát? Köszönöm. Nagyon gyors volt ám ez a felolvasás, úgyhogy a tolmácsok igen nehezen küzdöttek meg az ilyen felolvasott, ezerrel felolvasott szöveggel. Kérem tehát, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, um, uh, Ami az EFSA tevékenységét illeti a GMO-k területén, itt talán néhány számadatot említenék meg. Az EFSA létrehozása óta majd hogy nem 100, egész pontosan 98 kérvénnyel foglalkoztunk a GMO-k területén vannak olyan területek, ahol már tudományos szakvéleményt is adtunk, illetve vannak olyan kérvények a 98 körül. A 98-ból 8, még egyszer mondom, 8 kérvényt visszavontak a kérvényezők, miután további információt kértünk be. Joggal mondja tehát, hogy negatív véleményt a gmo területén már ha jól értem a negatívval, azt érti, hogy azt mondjuk, hogy fennáll a veszély annak, hogy a környezet vagy az emberi egészség számára veszélyes lett. Tehát ilyen negatív véleményt nem adtunk ki. Ám, amikor további adatokat kértünk bizonyos pályázóktól, akkor ezek visszavonták a pályázatukat. Én ezt pedig úgy értelmezem, hogy potenciális aggályokra hívtuk fel a figyelmet. Ők, mármint a pályázók, meg úgy gondolták, nem éri meg folytatni a kockázat becslés és a autorizációs engedélyezés folyamatát. Úgyis veszett fejszennyele. Másrészt, a kérvények 95%-ánál további információt kérünk be a kérvényezőtől. Tehát nem csak aktívak, hanem proaktívak is vagyunk, minden információt bekérünk, biztosítandó, hogy kockázat, becslésünk megfelelő. Említettem az együttműködésünket a Food and Drug Administration-nel, tehát az USA élelmiszer egészségügyi hatóságával. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, mint az Európai Tudományos Kockázat Felbecslő Megítélő Intézet. Nemzetközi kapcsolatokra törünk egyrészt azért, hogy a máshol végrehajtott kockázat mérlegelések hasznát mi is le tudjuk, érvényesíteni tudjuk, másrészt azonban mi is befolyásolni szeretnénk a nemzetközi szervezetekben zajló munkát. Ezért dolgozunk az élelmiszerkönyv területén, a Codex Elementarius területén is együtt, valamint a különböző kockázatfelbecslési irányvonalak területén. Az FDA fontos partnerünk, semmiképpen sem akarjuk, persze akarunk egyformán dönteni, de úgy gondoljuk, hogy célra vezető megosztani a tudományos információkat, és ezért 2007-ben egy megállapodást kötöttünk a Food and Drug Administration-nal, az FDA-vel. Ebből a bizalmi megállapodásból mind a nanotechnológia, mind a klónozás területén nagy hasznokat húztunk. A információk, melyeket megkaptunk, nem váltak publikussá, de e, fel tudtuk őket használni. Így látjuk tehát az FDA-vel való együttműködésünket, e, hiszen egy olyan tudományos intézmény számára, mint az EFSA, nagyon fontos, hogy a legjobb hozzáférhető tudományos adatokhoz hozzáférjünk magunk is. Ami a nanotechnológiát és a nanopartikulák kérdését illeti, valóban ez egy fejlődő terület. Múlt évben az Európai Bizottság egy mandátummal látta az EFSA-t, illetve azt kérdezte tőlünk, hogy vajon nem tudnánk-e azon kockázokat és veszélyeket osztályozni, amelyeket technológia alkalmazásából származnak az élelmiszerlánc területén. Egy első tudományos véleményt adtunk ki, nagyon-nagyon nehéz területtel van dolgunk, hiszen alig állnak rendelkezésre adatok a biztonsági aspektusról és a környezeti kihatásáról ezen új technológiának. Folytatjuk ezt a munkát, tehát a nanotechnológiára koncentráló munkát, és keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan tudjuk támogatni az Európai Bizottságot az iránymutató dokumentumok kidolgozásában, a szabályozási folyamat kontextusában. Mondom, nagyon nehéz terület ez, ám a Tudományos Bizottságunk azt mondta, hogy a toxikológiai tanulmányok adatait, illetve módszereit, melyet más termékeknél használunk, itt is fel lehet használni, de ugyanakkor egy esetre lebontott kockázat elemzésére van szükség minden ilyen partikula esetén. Két nanopartikula kérvényt nyújtottak be az EFSA-hoz, az egyik egy élelmiszer csomagoló anyag komponensére vonatkozott, és ezen konkrét termék kapcsán kijelentettük, hogy valószínűtlen, hogy innen fogyasztókra eredne bármifajta veszély, hiszen a nanopartikulák nem migrálódtak a csomagolóanyagból az élelmiszerben. Ezután kaptunk egy másik kérvényt, mely szintén a nanopartikulák alkalmazását kérvényezte az állati takarmányban, itt pedig azt mondtuk, hogy nem áll rendelkezésünkre elég adat ahhoz, hogy egy kockázat tanulmányt felállítsunk. Ami pedig a health claim kérdéseket, azaz tehát a, az élelmiszerek csomagolásán található információs címkéket illeti. Nos, itt a bizottság és a tagállamok szorosan együttműködnek, hiszen nem az EFSA hozza meg a döntést, hanem a tagállamok és a bizottság közös erővel kell, hogy döntsön. Mi persze segítjük a segítjük a bizottságot a döntés előkészítésében, felhasználjuk az EFSA-nál rendelkezésre álló adatokat azért, hogy a különböző címkézési rendszerek lehetőségeit vizsgáljuk meg. Nem akarnám tehát a kérdését a tekintetben megválaszolni, hogy ez jó vagy rossz irányba haladunk-e, hiszen a kockázatmenedzser feladat erre választ adni. Azonban mi tudományos tanácsot adtunk az Európai Bizottságnak, és folyamatosan segítjük majd őket a rendszer működhetőségének megvizsgálása során, de végezetül a kockázatmenedzser, a risk menedzser feladata lesz a döntés meghozatala. Igaz az is, hogy az általunk kidolgozott munka egyre több olyan területre is kiterjed, mely esetleg nem közvetlenül, de közvetve talán mégis kihat az élelmiszer biztonság kérdéseire. Gondolom tisztában vannak a környezet és az egészség közötti interreláció, vagy egymástól való függés és kölcsönös kapcsolat viszonyának. Másrészt az élelmiszer termelő folyamatok kihathatnak a környezetre, nem csak a környezet az élelmiszer minőségére. Ez idáig egyre inkább a környezetvédelmi kockázat eh, terület, értékelés területén dolgoztunk, de a efsa létrehozó rendeletben meghatározott jogkörön nem léptünk túl. Különösen igaz ez a GMO-k területén, hiszen a GMO-k nál az EFSA-t arra kérik, hogy a géntechnikailag módosított vetőm a környezeti kihatását vizsgálja meg. Az élelmiszer adalékokra vonatkozó kérvények megítélése során megvizsgáljuk a takarmányhoz adott kiegészítők környezetvédelmi kihatását, és a kadmium vagy más anyagok környezeti kihatását vizsgáljuk meg az élelmiszerláncba kerülve. Fontos ezen felül felismernünk, hogy az állategészség ügy az EFSA jogköréhez tartozik. A 90-es évek um, élelmiszeripai botrányai rámutattak arra, hogy uh, az teljes élelmiszerlánc és ilyen módon a gazdálkodóknál élő állatok egészséges állapota is ö, uh, megvizsgálandó, ezért tehát az állategészségügy igenis a mi jogkörünkbe tartozik. Látni kell azt is, hogy a peszticidek alkalmazása, vagy pedig a különböző járványok igenis befolyásolhatják a méh populáció egészségét. A bizottság és néhány tagállam kérdez, kérte tőlünk, hogy gyűjtsünk be tudományos adatokat, majd pedig elemezzük a tudományos adatokat azért, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy jobban meghatározzák, hogy milyen oknál fogva halnak a méhek. Sok kolónia halt ki az egyes tagállamokban. Ezt akarjuk megvizsgálni. Ezen a területen tehát igenis aktív az EFSA. következő kérdés kapcsán annyit mondhatnék, hogy a GMO-k irány területén az iránymutató dokumentumainkat, vagy guidance dokumentumainkat folyamatosan update vagy magyarul frissítjük. A kockázat elemzési módszertant írja le a tudományos panel. Nagyon fontos, hogy az általunk használt módszertant leírják. Az átláthatóság, vagy a transzparencia érdekében pedig a legújabb tudományos fejlődéseket is figyelembe vesszük. Ezeket a guidance dokumentumokat folyamatosan frissítjük. Múlt évben pedig azon szekciót frissítettük, amely a környezetvédelmi kockázat tanulmányokra vonatkozik, amelyek természetesen a GMO-kra vonatkozó átfogó kockázattanulmányok részét képezik. Arra is megkérték az EFSA-t, hogy vizsgáljuk meg a GMO-k hosszú távú kihatását, megvizsgálandó, hogy hogyan lehetne még jobban megerősíteni a kockázat tanulmányok hosszú távú kihatásának fejezetét. Már most is kitérünk a hosszú távú kihatásokra a kockázattanulmányok során, de nagyon bonyolult helyzettel állunk szemben, hiszen a hosszú távúság azt jelenti, hogy nagyon hosszú időn keresztül kell a GMO-król adatokat gyűjteni. Jelenleg pedig jó, ha tíz évnyi tapasztalattal rendelkezünk a GMO-k területén, pályázók, a kérvényezők és a tagállamoknak pedig feladatuk, hogy monitorozzák a GMO környezeti kihatását. És ezen adatok alapján az újabb kérvények során próbáljuk megbecsülni a GMO környezeti kihatását, de mondom, folyamatosan updatoljuk, frissítjük az iránymutató dokumentumokat, de ez egy folyamatos igazítás, egy folyamatos folyamat. Amit a tudomány ma igazságnak tart, ez lehet, hogy holnap már beizgazodódik, hogy tévedés volt. A kockázattanulmányokat nem lehet sútba dobni, de igazítani kell őket a tudomány állásához. és amikor egy tanulmányt vagy egy háttéranyagot készítünk, definiálni kell, hogy melyik a bizonytalan tényezők, melyeket nem tudunk körülírni. Még egyszer mondom, hogy a guidance dokument, vagy az iránymutató dokumentum frissítése, vagy update-je a nem cél organizmusokra való kihatását is igyekszik megvizsgálni a GMO-knak, de ezen a területen is még sok munka áll előttünk. Összefoglalom tehát. Úgy gondolom, hogy valóban minden területen meg kell erősítenünk a munkát, különösen pedig ezeken az új területeken, mint a nanotechnológia, a GMO-k vagy a klónozás. Itt a módszertanunkat folyamatosan frissíteni kell, de segíteni is kell a kockázatmenedzsereknek a legújabb hozzáférhető tudományos ismeretek átadásával. Thank you very much. Köszönöm szépen. Négy további kérdés. Kérdező jelentkezett Liotár kollega. Ja, dank wel Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Katrin, hogy eljött körünkbe. Először is szeretném megköszönni azt, hogy eh, az elmúlt két évben, vagy két és fél évben, amíg eh, kapcsolattartó voltam, addig eh, az Európai Parlament ben ilyen volt a kapcsolatunk, és az új képviselőknek is szeretném elmondani azt, hogy az a tapasztalatom, hogyha kérdésünk van, akkor nagyon gyorsan válaszolnak az EFSA részéről a kérdéseinkre. El kell mondjam, hogy a kapcsolattartás az Európai Parlament az EFSA részéről, illetve a, válaszok, a válaszolás nagyon jónak tartom. Egy kicsit azért lennének kritikus jellegű kérdéseim is, remélem, hogy ezekre is nyíltan fogsz válaszolni. Azt hallottam, hogy az elmúlt időben állandóan olyan plegykák voltak, hogy van egy monoszódium glutamát nevű adalékanyag, MS, MSG a rövidítése, 621-es, ez egy eh, ízfokozó, és nem tudom, hogy eh, tud-e erre eh, választ adni, de úgy tűnik, hogy itt vannak bizonyos allergia veszélyek ezen ízfokozóval kapcsolatban, és a kérdésem az az, hogy az EFSA végzete valamilyen vizsgálatot ezzel kapcsolatban, és ha vannak új adatok, akkor lesznek a további vizsgálatok. Másik kérdésem az a az EFSA személyzeti kérdéseihez kötődik. Az elmúlt ciklusban az Európai Parlament számos kritikus kérdést vetett fel ezzel kapcsolatban. Az elmúlt levélváltásunkban felmerült az is, hogy legyen egy független vizsgálat a személyzeti kérdéseket illetően. Meg kellene nézni azt, hogy mi a helyzet, és azt a választ eh, kaptuk, hogy 2008-ban volt egy ilyen fajta vizsgálat, amely megfelelt eh, a bizottságon belüli személyzeti kérdésekkel foglalkozó vizsgálatnak, de nekünk eh, specifikus kérdéseink is voltak, más specifikus volt a helyzet is, és az lenne a kérdésem, hogy lesz-e még egy ilyen független vizsgálat a személyzetet illetően. Ezen kívül szeretnék információt kapni az élelmiszer eh, profilokat illetően, és az EFSA bejelentette azt, hogy az aspartammal kapcsolatban egy új, fajt, új vizsgálat is lesz majd. Van-e valamilyen újdonság az aspartamot illetően? Ez azt jelenteni esetleg, hogy az EFSA korábbi aspartam eh, nyilatkozatát frissítik ezután a vizsgálat után. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, ön volt a kapcsolattartónk az EFSA-val, és köszönöm szépen az elmúlt évek munkáját önnek. Nagyon hasznos volt. A következő Grosztet asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, tisztelt igazgatóasszony, mindig nagy örömünkre szolgál önt hallgatni itt az MBI szakbizottságban részben már megválaszolt bizonyos témákra, amelyek igen szívügyünket képezik. Én az új élelmiszerek, a novel food szabályozásra szeretnék visszatérni. Az új élelmiszerek, novel food elfogadásában központi szerepet játszanak az EFSA szintjén, hiszen értékelő hatóság szerepét tölti be az EFSA. Tudom, hogy új ö, kérelmek ö, jelennek, meg olyan természetes élelmiszerekről van szó, amelyek Európában ugyan ismeretlenek, de a világ más pontjain folyamatosan fo- ö, fogyasztják azokat. Az élelmiszeripar ismeri őket. Mi a helyzet azzal a gyorsított eljárással, amely alapján engedélyezni lehet ezen új élelmiszereket. Szükséges lehet két esetben egy ilyen gyorsított eljárást, vagy azért, mert gyorsan kell kimondani, hogy az Európai Unió nem ad bizonyos új élelmiszerre engedélyt, vagy pedig a másik eset akkor áll fönn, hogyha az innovációt kell elősegíteni, nem szabad azt korlátozni. Kérdésem tehát a következő. Ez egy komoly munkaterhet jelent az EFSA számára, tudom, erre már utalt ön az előadásában, hiszen egyre nagyobb felelősségi köröket ruházunk az EFSA-ra, tehát a kérdésem, rendelkezésre áll-e az EFSA-nak a megfelelő munka, munka munkaháttér, dolgozói háttér ezen feladat ellátására? hogy a saját EFSA feladatokban késedelem nem erüljön fel, és hogy szeretné az EFSA azon szakértelmet kiaknázni, amelyet a különböző nemzeti hatóságok, az élelmiszerbiztonsági hatóságok már birtokolnak. Tehát mi a helyzet az EFSA és a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Ható- Hatóságok feladat megosztása között? Köszönöm. Karin Lepázs. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm elnök asszony, hogy ellátogatott ma hozzánk. Egy apró kérdésem lenne a nanotechnológiával kapcsolatban, és két jelentősebb kérdésem a GMO-kkal kapcsolatban. Ami a nanotechnológiát illeti, utalt arra, hogy két szakértői vélemény kidolgozása már megtörtént, egy pedig most van folyamatban. Nem aggályos, hogy amikor ma 150 nanopartikulát használunk az élelmiszerekben, kozmetikumokban, 150 ilyen anyagot ismerünk, és csak két jelentésről van szó, és igazi jegyzék még nem született erről. Most a GMO-król az egyik módszertani, másik érdemi kérdés. Ami a módszertant metodológiát illeti, környezetvédelmi ö, szakminiszterek 2008. decemberében az EFSA gyakorlatával kapcsolatban elmondták, hogy a különböző tudományos bizonytalanságok kezelése és az EFSA feladata. Szeretném, hogy ez így van-e. Most csak a konszenzusos módszertanra gondol-e az EFSA, amely alapján csak pozitív véleményeket dolgoz ki az EFSA, erre már utalás történt az, id- az imént, nem gondolja az EFSA, hogy a kisebbségi vélemények, az aggályok is helyet kellenének, hogy kapjanak, itt a parlamentben és a tanácsban is kellene, hogy tájékoztasson minket az EFSA ezen negatív eleményekről. Ami a Monsanto 810-es kukoricát illeti, és ugye azt mondta ki az EFSA vélemény, hogy semmi probléma nincs ezzel a kukoricával, és most már ellenvéleményt is ismerünk. Nem tudom, hogy nem kellene egy második tudományos szakbizottságot, panelt is kinevezni egy újabb tanulmány elvégzésére, ami pedig magukat a tanulmányokat illeti azok a tanulmányok, amelyekre felkérik az EFSA-t, mm, általában a felkérés az, az MGO, a GMO engedélyzési hatóságoktól érkeznek be az EFSA-hoz. Hogyan lehetne a kockázattanulmányok felmérésekor már biztosítani a függetlenséget, amikor a génanyagokról van szó, hiszen tudjuk azt, hogy amikor tanulmányokat dolgoznak ki, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ma teljes mértékben tilos egy kutató számára hozzáférni a vetőmag megvásárolásához, tehát egy tudományos szakértő nem vásárolhatja meg a génmódosított technológiát ö, forgalmazó vállalattól magát a vetőmagot. Hát ha ez a helyzet, akkor nem lehetne megkönnyíteni a független szervezetek hozzáférését az ilyen jellegű tanulmányok elvégzéséhez? módszertani kérdés volt ez részemről, valamit még hadd említsek meg, a biológiai felügyelet kérdését, nagyon gyenge ez a felügyelet itt az EU-ban, nagyon nehéz tehát átlátnunk, hogy mi történik e területen az EU-ban. Van, aki úgy gondolja, hogy ó, semmi gond a biológiai felügyelet szintjén, hiszen mm, az EFSA mindent elvégez. Nem, ez nincs így. Most egy másik nagy kérdéskörre térnék át, érdemi kérdésre. Három új GMO engedélyezését, harmadik generációs GMO engedélyezését mm, dolgozták az EFSA amely peszticidek és, és gyomírtószerek ellen rezisztensek, ellenállók holott előzetes tanulmányt, még 90 napos tanulmányt, vizsgálatot sem végeztek patkányokon. Hogy lehet pozitív véleményt adni olyan ö, ö, növényekről, ö, peszticidek és különböző gyomírtók ellen rezisztens anyagok esetében, ahol állattanulmány nem, állattanulmány nem végzett az EFSA. Ami a peszticidek kérdését illeti, egyre vitásabb az Európai Unióban ez a kérdés. A peszticidek problémásak, de akkor azok a GMO-k, amelyek peszticidre rezisztensek, miért nem problémásak? Ez itt a kérdés. Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Köszönöm szépen. Először is uh, szeretném megköszönni ezeket a kimerítő válaszokat, és ezeket a nagyon érdekes, ezt a nagyon érdekes beszédet, amit tartott ön. Klasszikus kérdésekre szeretnék visszatérni. a, mégpedig a, a különböző állat eledelekre, takarmányokra, és erre fókuszált a jelentés és a bizottság részéről. A különböző takarmányokról, a takarmányok hatásáról szól ez a jelentés az állatokra, illetve végsősorban majd a fogyasztókra és erről szeretnék néhány információt kapni majd. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az igazgató asszonynak is. Lenne egy kérdésem a címkézéssel kapcsolatban. Természetesen itt szó lehet az új, úgynevezett biztonságos élelmiszerekről, és az a benyomásom, hogy alig van információ, nagyon kevés az információ azon kérdések kapcsolatban, hogy milyen gyakran lehet ezeket használni, mennyit lehet ezekből a biztonságos élelmiszerekből enni hogyan lehet egy egyensúlyt létrehozni itt. Itt arról van szó, hogy mit tudunk az olyan élelmiszerekről, amelyek nem rendelkeznek ilyen címkével, például gyümölcsről, zöldségről. Ezeket megvesszük, nem tudunk róluk semmit. Az a benyomásom, hogy ezt is figyelembe kellene venni. Nem tudom, hogy az EFSA ezt elvégezhetné-e, de lehet, hogy legalább az EFSA felmerülhetne hiszen eh, adhatna információkat eh, az európai állampolgárnak arról, hogy hogyan tudnának magukhoz egészséges élelmiszereket venni, hiszen az elhízás súlyos probléma. Igen, tessék, öné most a szó, hogy megválaszolja a kéréseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a nagyon kedves szavakat. A glutamétre válaszolva nem tudok most azonnal válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy most már megkezdtük azt, hogy áttekintjük minden adalékanyag biztonságosságát, minden olyan adalékanyagért, amelyet alkalmaznak Európában. Ezt az Európai Bizottság kérte tőlünk, és először az élelmiszer színezékekkel kezdjük. Ezen hónap végére fogjuk kiadni azt, hogy milyen színező anyagokat vizsgáltunk át. Hat olyan színező anyag van, amelyet a Southampton tanulmányban is megnéztek. Ez egy olyan tanulmány volt, Eh, amely megnézte azt, hogy mi hatás van a színező anyagoknak. A glutamátot biztosan meg fogjuk eh, vizsgálni, ahogy a többi adalékanyagot is, és elmondhatom, hogy amit visszaértem Pármába, azonnal újabb információkat tudok önöknek adni a glutamáttal kapcsolatban. Említették az EFSA személyzeti kérdéseit is, Elmondhatom, hogy most már 450 munkatársunk van, tehát szinte már elértük a maximum személyzeti számunkat, de még körülbelül 20-30 plusz embert kell felvennünk. A kezdetektől fogva szerettünk volna olyan embereket magunkhoz vonzani, akik mind nagyon jó tudományos, illetve kommunikációs háttérrel rendelkeznek. Főként 2007 és 2008 folyamán megpróbáltuk növelni mind a személyzet, mind pedig a szakértők számára azt, hogy minél vonzóbbak legyünk. Minden évben elvégzünk egy kutatást a munkatársaink között, illetve a szakértőink között, és 2008-ban elvégeztük a második kutatást, száz kérdést tettük, tettünk fel, ebben ez év novemberében ezt meg fogjuk ismételni, és ez alapján fogjuk lemérni azt, hogy mennyire vagyunk vonzóak a szakemberek számára. Hogy ezt elmondjam, az volt az eredménye az első közvéleménykutatásnak, hogy pozitív a képünk. 87 százalék mondta azt ebben a közvéleménykutatásban, hogy nagyon örülnek annak, hogy az f nál dolgozhatnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent könnyű lenne, egyre több a munkánk, nagyon fiatal szervezet is vagyunk, tehát neki kell építenünk a közös látásmódunkat. Ezen kívül ki kellett építeni az emberi erőforrás politikánkat is, itt nagy előrelépés történt, és mindezek mellett úgy gondolom, hogy ez idáig sikerült megtartanunk a létszámot is, tehát ez azt mutatja, hogy mennyire jó a légkör nálunk, de természetesen plusz információkat is hajlandó vagyok közreadni, hogyha tényleg érdekli önöket esetleg a következő közvéleménykutatás eredménye, amelyet néhány héten belül kezdünk. Az aszpartamra vonatkozó kérdésre, hogy válaszoljak, 2007-ben kiadtunk egy véleményt az aszpartamról, ennek a biztonságosságáról, de ahogy önök is tudják, ez egy nagyon vitatott élelmiszer adalék, és főként az Egyesült Királyság kérdésére amellett döntöttünk, hogy megnézzük azt, hogy hogyan tudnánk felhasználni azokat az eseteket, amelyeket bizonyos tagállamokban jelentettek be az allergiákról vagy negatív hatásokról. Tehát az Egyesült Királyság elkezdett egy tanulmányt, és ezt majd eljutatják nekünk is, illetve 27 további nemzeti ügynökséghez is. Ezért novemberében lesz egy szakértői ülésünk is, és megbeszélünk ezen egy olyan jelentést, egy olyan tudományos jelentést, amelyet a közülőnek is közreadunk majd konzultáció számára. Tehát mindenképpen vissza fogunk erre térni, nem azért, mert kétségeink lennének, vagy nagy kétségeink lennének, de átlátható szervezetként fontos számunkra az, hogy a vitatott kérdésekben állást foglaljunk, és nyomon kövessük a tagállamokban azt, hogy milyen fajta tanulmányok folynak. Grosztet asszony, az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatos előírás új, sokkal több munkát jelent számunkra, azért is, mert nagyon központosított a folyamat, és ezen kívül nagyon szorosak a határidők is, és azért is, mert a harmadik országból származó újszerű élelmiszerekre vonatkozó folyamat egy új elemet is bevezetett, amely megfordítja a bizonyítás terhét, vagyis nekünk kell bizonyítani azt, hogy lehetséges negatív hatása van az adott élelmiszernek az egészségre, míg más területeken a kérvényezőnek kell bizonyítania azt, hogy a termék biztonságos. Tehát ez azt jelenti, hogy ez plusz munkánk lesz az EFSA-nál. Általánosságban, illetve az újszerű élelmiszerek esetében a költségvetési hatóságnak is támogatnia kell bennünket, főként a parlamentnek. Ez idáig megfelelő támogatást kaptunk. De azt is el kell mondani, hogy ha megnézzük azt, hogy mennyi munkánk van ezzel az új ö, jogszabályjal, amit elfogadtak, említette az újszerű élelmiszereket, de meg kell említeni az enzimeket is. Ezek esetében több száz kérvényt várunk. Itt van még az intelligens és megfelelő csomagolási anyagok, ezen kívül kapunk még kérvényeket olyan folyamatokkal kapcsolatban, amelyek a műanyag újrahasznosítására vonatkoznak, vagy a takarmány adalék anyagokra vonatkoznak. Az elkövetkező két-három eh, évben át kell tekintenünk 2500 eh, eh, adalékanyagot. Tehát mindenképpen szükség van az önök támogatására mindenképpen szeretnénk optimizálni a forrásainkat. Óriási előlépést tettünk, és ezt folytathatjuk akkor, hogyha megfelelően dolgozzuk fel a kérvényeket, sokkal hatékonyabbak vagyunk. Nagyon sokat együttműködünk a nemzeti, illetve nemzetközi szakértőkkel, és a nemzeti tudományos intézeteket arra kérjük, hogy segítsenek nekünk az előkészítő munkák során a kérvényeknél. Tehát ezek is az EFSA forrásait jelentik, de el kell mondjam, hogy a jövőben plusz forrásokra is szükségünk van akkor, hogyha, min, hogyha egyre több kérvényt kapunk, és ezen kívül sokkal jobban szeretnénk bevonni a tagállamokat is a munkánkba, növelni kell a támogatást a nemzeti élelmiszer ügynökségeknél, illetve tudományos testületeknél is. A nanotechnológiákra, nanorészecskékre vonatkozólag azt elmondhatom, hogy nagyon sok munkát végeztünk ezzel kapcsolatban is. A nano részecskék megtalálhatóak az élelmiszerekben, a takarmányban, vagy különböző folyamatokban is, amelyek takarmányok élelmiszerek előállításához vezetnek, e, de megjelennek a kozmetikumokban is nagyon sok nano részecskét tartalmaznak, de ez nem tartozik a mi hatáskörünkbe minket érdekelnek azok az adatok, amelyeket ezen a területen adnak közre, hiszen ez kötődik a nanorészecskék kockázatbecsléséhez az élelmiszer, illetve takarmányláncban. De a nanorészecskék bennünket csak addig érdekelnek, amíg adok, azok élelmiszerekben vagy takarmányokban fordulnak elő, vagy takarmány élelmiszer folyamatokban. Szeretném kiemelni a 2008. decemberi tanácsi ajánlást, amikor a tanács egy olyan ajánlást fogalmazott meg a GMO-kra vonatkozólag, illetve a e, kockázatbecsléssel a GMO-kkal kapcsolatban. Elolvastuk ezt az ajánlást, azért ö, olvastuk el, mert azt mondták, hogy támogatják az EFSA munkáját, és szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos a tudományos kockázatbecslés szerepe ezen a területen. Ez egy lépés a folyamaton belül, de mégis nagyon fontos. Figyelembe vesszük a tanácsi ajánlásokat, fő, főként kettőt. Az egyik vonatkozott az EFSA-ra, illetve arra, hogy az átláthatóságot kell növelni, egyre több erőfeszítést teszünk. Ennek illusztrálására szeretném megmondani, hogy ez év szeptember 14-15-én volt egy konferencia Brüsszelben, különböző szakértők vettek rajta részt, a mi szakértői panelekből is részt vettek, a tagállamokból is, és értékelték a GMO-kat, részt vettek ezen a konferencián a, az iparág képviselő, illetve NGO-k is, például Greenpeace. Vagy hogy még egy példát adjak, Pármában volt egy pénteki ülésünk, meghívtuk a Friends of the Earth és a Greenpeace szervezetek képviselőit, és a MON 1810-ről vitáztunk, ezzel kapcsolatban kiadtunk egy egy tudományos közleményt, erről beszéltünk. Van egy másik GMO is, ez és itt is már rámutattunk arra, hogy mennyire fontos nyomon követni a GMO-kat, és sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség a rizikófelmérés, a rizikóbecslés kapcsán, hiszen az EFSA is foglalkozik környezeti kockázatbecsléssel. Ezen kívül a Greenpeace és a Friends of the Earth-el megmutattuk azt is, hogy hogyan dolgozzunk, és hogy milyen javaslatokat tett a tanács a kockázatbeslésünkre. Egy másik aspektus, amely csak nagyon fontos ajánlás, amelyet a tanács tett, ez a tagállamokkal folytatott együttműködésre vonatkozik. Talán tudják azt, hogy a MON 810 esetében itt mindenképpen figyelünk a párbeszéd minőségére, a tagállami szakértőkkel találkozunk, és arra is ügyelünk, hogy a szakértői véleményünk kiterjed minden olyan pontra, amelyet a tagállamok szakértői felvetettek. Például a függelékben, nagyon hosszú a függelékünk, ez az úgynevezett G függelék, amely összegyűjti a szakértők, a tagállami szakértők minden megjegyzését, és minden egyes megjegyzésre reagálunk. A munkánk során, és ez kötődik a GMO-khoz, de bármilyen más területre is, ahol aktívak vagyunk, ügyelünk arra, hogy minden kisebbségi nézetet figyelembe vegyünk. Néhány hét hónap után, amikor lezárták a különböző szakértői testületek eh, a munkát, eh, és nem sikerült eh, konszenzusra jutniuk, akkor is ezt figyelembe vesszük. Számos olyan példa van, amikor kisebbségi véleményt fogalmaztak meg szakértők. Például ez megtörtént az állategészségügy és jólét szakértői csoportjában, de például a GMO szakértői csoportban is. Ezen kívül nem régiben másfajta szakértői csoportban is előfordul, tehát nem sikerült konszenzust elérni, de ügyelünk arra, hogyha van kisebbségi vélemény, akkor azt mindenképpen kifejezésre jutassuk a véleményünkben, és ezt elújtatjuk a közvélemény számára is, tehát nem rejtjük ezt el, és ez irányítja a munkánkat. a bizonytalanságokat is kifejezésre juttatjuk, ahogy mondtam, a tudomány a kétségekről, kérdésekről szól, és minden olyan területen, ahol kockázatbeslést adunk ki, ott nem mondhatjuk azt százszerzelékosan, hogy ez így van. Van, előfordul az, hogy néha nincsenek adataink, vannak kétségeink, és akkor ezt mindenképpen megfelelően kifejezésre juttatjuk. A tudományos szakértőink irányvonalakat is megfogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell bizonytalanságokat kifejezni az egyes területeken. Ez nagyon nehéz némely területen, például amikor az új technológiákról beszélünk, a bizonytalanságok eléggé magasok. Például, hogyha klónozásról beszélünk, nagyon kevés a rendelkezésre álló adat, és nagyon nehéz megfelelően megbecsülni a kockázatot, de az elérhető adatok alapján is magas a bizonytalanság, és ilyenkor azt mondjuk, hogy például a klonozási technológiával összefüggő élelmiszerbiztonság kapcsán azt mondtuk, hogy valószínű, hogy aggodalmaink vannak, másrészt pedig azt mondtuk, hogy fenntartásaink vannak az, az állategészségügyet illetően. Mi nem férünk a kihívásoktól az EFSA-nál, úgy gondoljuk, hogy a tudomány az vitát is jelent, mindenképpen el kell mondani az érveinket, és figyelembe vesszük a párbeszéd minőségét is. Például az új GMO esetében, például a MON 810 esetében is a statisztikai módszerek nél volt egy tanulmány, amik amikor megkaptuk ezt a tanulmányt, akkor úgy döntöttünk az EFSA-nál, hogy áttekintjük ezt a tanulmányt. Belső és külső statisztikai szakértőkkel dolgoztunk, és ennek a GMO testületnek, szakértői csoportnak adtuk át az eredményeket, és össze hasonlítottuk a két statisztikai módszert, az egyiket, amelyeket az EFSA használt, a másikat pedig egy újságban publikált cikkben alkalmazták. A szakújságban publikált statisztikát jó módszernek tekintették, és megemlítettük azt, hogy ez nem volt hatással a mi kockázat felmérésünkre, mert ennek nem volt biológiai hatása a két statisztikai módszernek. Sajnálom, hogy ilyen technikai jellegű dolgokba bocsátkozok, csak azt akartam elmondani, hogy mi nem félünk a kihívásoktól, és megnézzük az új tudományos eredményeket is és sohasem féltünk attól, hogy egy már régóta felhasznált európai termék esetében, hogyha egy új információ felmerül, akkor természetesen újra átnézzük a terméknek a veszélyességét. Ez néhány adalékanyag esetében megtörtént Európában. Már beszéltem a monitorozásról, és egyetértek abban, hogy ez egy olyan dolog, amelyre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jövőben. Ez nem csak az EFSA-nak a felelőssége, nem nekünk kell a nyomonkövetési programot megfogalmazni, de nekünk kell felhívni a figyelmet a kockázat felmérésre, és ezt meg is tettük rendszeresen. Ennek egy jó példája a az LLR 62, amikor is foglalkoztunk ennek a terméknek a nyomon követésével, az NK 603-ast említették. Nagyon sajnáljuk, hogy itt nincsen szisztematikus észrevétel a tanulmányokat illetően. Mi mindenképpen növeltük a kockázatfelmérési módszereinket, és leírtuk azt, hogy mikor van szükség ilyenfajta kockázatfelmérésre. Nem szeretném itt a különböző kritériumokat jobban leírni, vagy mhm. megemlíteni, de csak azt nem elmondani, hogy ez mindenképpen megfelel a nemzetközi irányelveknek, Az egyik legfontosabb ajánlásunk, az egyik legfontosabb ajánlásunk a herbicid toleráns GMO-val kapcsolatban, az az, hogy legyen egy piacra hozatal utáni nyomonkövetés, és ez nagyon fontos, mert biztosítani kell azt, hogy ne legyen, ne forduljon az elő, hogy egyfajta jelentős rezisztencia alakul ki. Szívesen visszatérek bármilyen kérdésre, hogyha kell. Ja, Köszönjük szépen. Ezek voltak a kérdések és a felelek. Az önök hatósága a figyelem homlok terében áll. Örömmel hallom, hogy a munkatársaik 87%-a elégedett és büszke, hogy az EFSA soraiban dolgozhat. Szép munka ez, az élelmiszerek biztonságát megvizsgálni, azért, hogy a 27 tagállam minden polgára nyugodt szívvel mehessen be a közértbe, mondjuk úgy a boltba, és vásárolhassa meg az élelmiszert, amelyben biztos lehet, hogy az élelmiszer nem tartalmaz kárt, káros anyagokat és egészséges marad. Sok kérdést kapott, részletesen válaszolt. Majd a koordinátorok körében döntünk arról, hogy ki lesz a kapcsolattartó személy az ügynökséggel, lehet, hogy az előző kapcsolattartó folytatja majd a munkát, meg is hívott bennünket a szépséges pármába. Két évent az egész szakbizottság delegációval látogatja meg önöket, 2010-ben ismét eljön az ideje ennek, és itt akkor helyben, a Kies Pármában cserélhetünk eszmét. Minden jót kívánok önnek, sok sikert, és vagy itt a szakbizottságnál, vagy pedig önöknél Pármában találkozunk ismét. Köszönöm. So, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégáim, ma viszonylag rövid az ülésünk. Egyetértésükkel az ötös ponttal folytatnánk, amelynek én magam vagyok a jelentéstevője, hiszem egy másik találkozómban. Itt pedig a komitológiai eljárásról van szó. A parlament a bizottságot felszólította, hogy a fennálló törvényeket bemutassa azért, hogy a parlament a komitológiai megállapodás után alkalmazhassa a jog rendelkezésére álló jogot. Az Omnibus 5-ben, az úgynevezett Omnibus 5-ben, a folyamat utolsó részében, melyet Omnibusnak hívnak, ahol több aktus van, jogi aktus van egy csomagban. Nos, az Omnibus 5-ben a bizottság két irányelvet adott át bennünk. Hát nekünk megvizsgálandó, hogy a jogunk érvényesül. Az egyik irányelv az EU-n belüli kereskedelem során vizsgálja meg az állategészségügy kérdéseit, a másik irányelv pedig a szavaros, marhák regisztrációjával, illetve a marhahús öm, címkézésével függ össze. A júri, az illetéke szakbizottság, mi csak véleményt, opinient írunk, és én és a titkárság ezeket a pontokat megtaláltuk, szám szerint kilenc olyan pontot találtunk meg, ahol a szabályozási eljárás ellenőrzéssel kerül alkalmazásra. Megfogalmazást akarjuk beiktatni a szövegbe, magyarán mondva, vagy bármilyen más, a 27 más tagállam nyelvén mondva, ez pedig azt jelenti, és nem mást, hogy a parlamentet is bevonják a döntéshozatali folyamatba. Ez tehát az a kilenc szöveghely, amelyet találtuk. Holnap a júri szakbizottság dönt, és éppen ezért megfelelő időben kell döntenünk azért, hogy időbe átkerüljön ez. Proforma kérdezem, hogy a szakbizottság tagjai találtak-e más paragrafusokat, ahol erre a szövegbeiktatásra szükség volna? Nem, nem találtak. Nos, akkor arra teszek javaslatot, hogy tömbben szavazzunk, hiszen mindig ugyanarról van szó. Nem, mégsem? Egyéni szavazás? Hát akkor Végig kell mennünk a listán. Lássuk az egyes módosítót. Ki van mellette? Ki van ellene? Kitartózkodott, elfogadtuk. Áha, látom, hogy van, aki ellenzi ezt. Kettes módosító indítvány kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító támogat, ellenez, tartózkodik, elfogadva. Négyes, kiért vele egyet, ki van ellene, tartózkodik, elfogadva. Ötös, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezzel pedig a zárszavazásra térünk rá, ki támogatja a jelentést. Számoljunk csak. Danke, wer ist dagegen? Ki van ellene? Ki tartózkodott? 26 az egy ellenében elfogadtuk, köszönjük szépen az önök együttműködését. Ezzel átadom Korin Löpásnak az elnöklést a négyes napi rendi pont levezetése érdekében, céljából, és azért, hogy levezesse, Korin Löpázs, tiéd a szó. Ça marche. Donc, euh, nous sommes... Euh, a, a tanács határozatával kapcsolatban az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény, OSPÁR egyezményről van szó, amely a második és harmadik melléklete a széndiokszid folyamatok mármint folyamok föltani közegben való tárolása vonatkozásában született. Az előadó Anna Rosbach asszony felkérést kaptunk tehát erre, úgyhogy most talán megadom a szót az asszonynak, Anna Rosbachnak, hogy legyen szíves, ragadja magához a mikrofont, és tárja elénk a jelentését. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Oszpár, azt gondolom a legtöbb tagtársunk számára világos, hogy az oszpár egyezmény mit jelent, de az új képviselők számára mondanám el, hogy az északkeleti tengeri környezet közeg védelmét szolgáló egyezményről van szó magát az oszpárt, mint olyat, 15 kormány együttműködése és a közösség, mint olyan hozták létre. 1997-ben került bevezetésre, még az oszlói egyezmény sokkal korábban említi maga az Atlanti-óceán északkeleti körzetét, mint védendő körzetet. Aztán a Párizsi konvenciót se felejtsük el, 92-ben a két egyezmény egybeolvat, aztán 1998-ban a biodiversitásra vonatkozó mellékletet illesztették hozzá az egyezményhez, melynek hála a tenger szennyezése elleni feladatot is felvállalták az aláíró felek. A közösség mellett Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország, valamint Izland, Norvégia és Svájc is az egyezmény szerződő felei. Finnország meglepő lehet önök számára, de mégis. Finnország ö, olyan tengerekkel bír, amely a Bárenci tengerrel ö, kapcsolatos, tehát ö, a rajna, mint olyan is érintett, ezért például Belgium és Luxemburg is szerződő felek. A második és harmadik számú melléklet a, dioxi, a széndiokszid folyamok föld alatti föltani közegben való tárolása tekintetében ö, módosítja magát az OSPÁR egyezményt, és ez az a téma, amely minket a véleményünk során érdekel. Azt gondolom minnyáján olvasták a módosító javaslatokat, ha még nem olvasták, akkor kérem tegyék ezt, meg annyit tennék csak hozzá, hogy minél inkább olvasom az OSZPÁR egyezmény témájában született dokumentumoknál, annál több kérdés merül fenn bennem, és amikor megnézem magát a térképet, egyre inkább világosak a gondolataim, mert látjuk az Atlanti óceánt, ugye megnézzük a térképen, és látjuk, hogy a teljes Atlanti óceán övezete, mint olyan, érintett lehet, hogy mindenkit nem érint maga az egyezmény, az oszpár egyezmény, de valahol politikai tudatosságunk van, így az egyezménnyel kapcsolatban is ki kell mondanunk véleményünket. Amennyiben figyelembe veszik a szeizmológusok tanulmányait és a tudományos világ véleményét a széndiokszid folyamok föld alatti földtani közegben való tárolásáról, akkor az atomhulladékok, nukleáris hulladékok föld alatti tárolása kérdése is felmerül. Amikor a víz behatol ezen föld alatti közegekbe, tud, át kell gondolnunk, hogy a széndiokszid képes-e az, a víz nyomásának ellenállni, amikor ezen ö, ö, földtani ö, közegekben például megjelenik a víz, és ö, a széndiokszid bejut így a vízközegbe, akkor bizony veszélyhelyzet alakul ki, és kockázatot, mint olyat át kell gondolnunk, és katasztrofális helyzet alakulhat ki a nemzetközi vizeken mi történne akkor, hogyha egy ilyen forgatókönyv valósulna meg, és valóban vészhelyzet alakul neki. Át kell gondolnunk, hogy milyen energiát kellene alkalmazni akkor, amikor a széndiokszid folyamokról van szó. Hallottam arról, hogy a tárolási folyamat igen drága folyamat. De hát akkor a, mi a helyzet a munkavállalók biztonságával kapcsolatban, amikor a széndiokszid leválasztás és tárolás, mint olyan munkavállalók által kerül elvégzésre. Úgyhogy bizony ezek igencsak jelentős kérdések, és a társadalmunk, mai társadalmunk körképét látom megvalósulni ebben a kérdésben. Remélem, remélni tudom csak, hogy az Európai Unió a biztonság terén példaértékű lesz Kínával, Japánnal és Oroszországgal szemben. Nagyon aggodalmas számomra az, hogy a felsorolt országok eh, megfelelő szabványokat nem vezetnek be pénzhiányában, és ez igen problémás lehet. Zárszóként engedjék meg, hogy egy kérdést tegyek föl. Vajon az a megoldás, amelyet eh, eh, ebben az egyezményben látunk, valóban a megfelelő megoldás a széndiokszid tárolásra, vagy pedig inkább a kutatókat arra kellene ösztönöznünk, hogy más megoldást találjanak a széndiokszid tárolásra. Nem lenne lehetőség arra, hogy ezen hulladékokat újrahasznosítsuk annak érdekében, hogy új energiaforrásként jelenhessen meg a széndiokszid. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak a jelentést, és köszönöm, hogy emlékeztet minket arra, milyen nagy felelősségünk van e területen hiszen mindent még nem tudunk, és komoly felelősségünk van azzal kapcsolatban, amivel még nem vagyunk, amiben még nem vagyunk biztosak. Bizony, hát ezzel a helyzettel nap mint nap meg kell küzdenünk, de nekünk az Európai Unió polgárai képviseletében ez a feladatunk, ez is a feladatunk. Most a különböző shadow raportőröknek adom meg a szót. Morkunai te asszony, tessék. Vous avez la parole. Öné a szó. Hát csupanya pirmininke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az Európai Néppárt frakciója nevében beszeretném mutatni a ma megvitatott dokumentumról a véleményünket. Az Európai Néppárt céljául tűzte ki, valamint a frakció is az éghajlatváltozás politika területén, hogy csökkentsük két Celsius fokkal a globális hőmérsékletet, 30%-kal pedig a az kiváltó üvegházhatású gázokat. Az észak-keleti Atlanti óceán állapotát megvédő megállapodás és ilyen irányú megállapodást tartalmaz. Mióta ezt aláírták, Azóta lehetőség van arra, hogy a széndiokszidot a geológiai formációkban, a tenger talaján tároljuk, és ilyen módon kivonjuk a légkörből. A néppárt részéről üdvözlöm ezt a technológiai megközelítést, és arra buzdítom az Európai Uniót, hogy ratifikálják a módosítókat. Ugyanakkor az OSPA megállapodás azon alapszik, hogy egy ilyen tevékenység előtt minden előzetes lépést meg kell vizsgálni, azért, hogy megakadályozzuk mind az emberi egészségre, mind a tengeri környezetre gyakorolt negatív kihatását. Én Litvániából jövök, ez talán nem lett meg senkit. A mi országunkat, mi országunk partjait pedig a balti tenger mossa. Ez a, leg, a világ egyik legszennyezettebb tengere. Éppen ezért minnyáján nagyon ö, nyomon követjük ö, azokat a veszélyeket, amelyek ö, az tengervíz elszennyeződéséből áradnak. Az északi áramlat, gázvezeték építése pedig, és erről alig hallunk, komoly ökológiai veszélyt jelent. Üdvözlöm tehát a széndiokszid csökkentésére vonatkozó célkitűzést, másrészt hangsúlyozni szeretném azon kötelezés, azon felelősségünket, amelyet minnyáján viselünk a tengeri környezet megvédése során nagyon óvatosan, mondhatni vigilánsan kell fellépnünk, hogy megvédjük az tengeri egészséget. Jöbukú, madame. Nagyon szépen köszönöm, asszonyom. Árszeni szúr, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A természetes ökorendszerek eh, jelentőségét mindig újra megtapasztaljuk. Ugyanakkor sok technikai javaslat eh, is eh, megjelenik, amelyel felléphet az ellen. Nos, sajnos a technikai megoldásoknak gyakran negatív kihatásuk is van. Hallunk a CCS-ről, a széndiokszid tárolásról. Ez egy olyan technológia, amelyet nem ellenőriztek még, nem vizsgáltak meg. És ennek negatív kihatása lehet mind a környezetre, mind az óceánokra. Hollandiában és Németországban hasonló vizsgálatokat hajtottak létre, ám ezekben az országokban aktív volt a civil társadalom, és így megvédte e, a társadalmat ezektől a beláthatatlan e, kimenetelő kísérletektől, most pedig az Atlanti óceánon akarnak kísérletezni, éppen ezért mi vagyunk azok, akiknek fel kell szólamolnunk, meg kell védenünk az óceánt, és ki kell küszöbölnünk mindenfajta negatív hatást. Ezek a projektek kihatnak a biológiai sokszínűségre, másrészt az Atlanti-óceán élővilágára is. A biodiverzitás felmérhetetlen kincset jelent, és ennek megőrzése minnyájunk célja. Miközben persze csökkenteni kell az éghajlatváltozás negatív kihatásait is. De hagyd térek vissza rögvest a hónap talán legfontosabb eseményére, Kopenhágára. Azért bírálnak bennünket, hogy nem elég intézkedést foganatosítunk, és nem állunk igazából át a széndiokszidmentes gazdálkodásra. Üzeneteket kell megfogalmaznunk, ösztönzőket kell kibocsátanunk, és látni kell és biztosítani kell, hogy ez a projekt látni kell, hogy ez a projekt rossz üzenetet hordoz, rossz üzenetet ad át. Ahelyett, hogy arra, sugo, arra az ösztönöznénk a szereplőket, hogy csökkentsék a szindioxid kibocsátást, azt sugoljuk, hogy ezt majd átáruljuk. Köszönöm. Chris Davis. I was the rapporteur who took the geological storage of carbon dioxide directive through. Ami a széndiokszid folyamok föld alatti földtani közegben való tárolását illeti, már tavaly foglalkoztunk a parlamentben, itt e fórumon ezzel a kérdés, erről a kérdésről foglalkoztunk vele. A prioritás, amelyet mindenképpen ezen technológia kidolgozásával kapcsolatban fontos, az mai napig is fontos. 25%-a százaléka CO2 kibocsátásnak még szén eredetű. A foszilis energiahordozók esetében, gáz esetében 40 százalékos kibocsátás Európában ma ö, olyan kibocsátás, amelyet ö, ilyen technológiával tárolni lehetne. Kínában látjuk az új energiák mennyire megjelentek, az új megközelítés a szén esetében még nem valósult meg. A vannak olyan széntüzelésű hőerőművek, amelyek nap mint nap megjelennek. A világban 60%-kal nőnek majd a következő két évtizedben az ilyen ö, erőművek bármennyire is befektetünk mi a nukleáris energiába, mindenképpen kezelnünk kell az ilyen kibocsátás, fosszilis eredetű kibocsátások kezelését. Kínában is megpróbálták ezt, a vegyiparban valami, valamilyen alkalmazás megvan. Óriási méretű ö, hőerőművek léteznek, előrelépés történt. Múlt csütörtökön a bizottság ajánlást fogalmazott meg különböző demonstrációs projektek esetében a parlament részleteket kapott ezzel kapcsolatban, vagy fog majd a következő napokban kapni. 180 millió euró, 118 millió euró Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Olaszország és Lengyelország kap majd ilyen támogatásokat, és Olaszország. Október végén a bizottság és a tanács reméljük majd megállapodik abban, hogy hogyan lehet a következő potenciális támogatást felhasználni, amelyet majd a parlamentünk tesz lehetővé jövő évben, annak érdekében, hogy az emissziókereskedelmi rendszer támogatása megvalósuljon, kiteljesüljön. 6 milliárd eurós demonstrációs projekt támogatásról van szó. Nagyon remélem, hogy ezt a csomagot majd sikerül október végén elfogadni, és a rendszer bevezetésre kerülhet. Az előadó bizonyos érdekes kérdésekre mutatott rá. Emlékeznünk kell hogy létezik már egy irányelv az EU-ban ezzel kapcsolatban, amely kimondja, hogy amikor egy ö, ö, engedélyezett ö, tárolási ö, telephely megvalósul, ott semmilyen ö, szennyezés nem szabad, hogy megvalósuljon. Ö, rendelkezések születtek a hosszú távú megbízhatóság szempontjából is. A bizottságtól azt kérdezném meg, hogy itt most rendben van az, hogy mi az Atlanti-óceán északkeleti részéről beszélünk? Mennyire megbízható mindez? És a felelősség hol van? amikor biztosítani akarjuk, hogy a különböző jogszabályok e, egységes alkalmazásra kerülnek az óceánnal kapcsolatban. A zárószavam az lenne, hogy ez a javaslat. Egyszerűen azt szolgálj, hogy biztosítsuk a harmonizált alkalmazást az európai és oszpár szabályok között. Ez fontos. Fontos biztosítani, hogy ugyanolyan biztonsági rendelkezéseket alkalmazunk a közösségen belül, mint az oszpár szintjén, de az is fontos, hogy ezt a technológiát teszteljük és teljes mértékben biztosítsuk azt is, hogy hogyan alkalmazandó, demonstráljuk azt. Mint hogyha valami súlyt hordozna, mint hogyha a hulladékkal foglalkoznánk ugyancsak. Hogyan tudjuk a hulladékot mondjuk föld alá tárolni? Hát ugyanez a helyzet a hulladékkal, mint a széndioksziddal. Hosszú távú megoldásra van szükségünk. Abszolút fontos, hogy ezen technológiát igen gyorsan kialakítsuk annak érdekében, hogy a globalizálódó probléma megoldásában első helyen jártunk. A, a CO2-t beinjektáljuk mélyre-mélyre a, a tengerfenék alatt több kilométer mélyre, de hát ezt biztonságos módon kell meg, megoldanunk. Így tesszük le, viszont nem szabad, hogy lehetővé tegyük, hogy a széndiokszid mégiscsak a globális felmelegedés elősegítse, és kiszökjön innen a föld alól. Köszönöm. Köszönöm szépen Chris Davisnek, Debra asszony. Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon is rokon szembezem, nem egy kérdéssel, amelyet az előttem szólók felvetettek a vita során, én magam is, ha előbb szót kapok, ugyanilyen súlyjal és hangsúlyjal megfogalmaztam volna ezeket a kérdéseket, illetve amikor az itt megvitatott irányáv árnyék jelentéstevője voltam, ki is hangsúlyoztam a kérdéseket. Valóban központi kérdés, hogy megvizsgáljuk mindezt, amiről Chris Davis beszélt. Én leginkább azt húznám alá, amelyről Chris Davis hozzászólásának végén beszélt. Mégpedig lefolytattuk ezt a vitát, rendelkezésünkre áll az irányelv. Ha jól értem, akkor voltak éppen ez csak egy lehetővé tevő jogszabály. Egy olyan jogszabály, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a már megszavazott irányelvet bevigyük, illetve az irányelv szellemében egyezményt kössön az Európai Unió. Hogyha erről van szó, akkor világosan kell látni, hogy amiről tavaly szavaztunk, az komoly biztonsági passzusokat is tartalmaz, nagy viták zajlottak a házban, és nem biztosítani kell, hogy egyezmény aláírása során ne veszítsük el ezeket, az, ezeket a vívmányokat. Az oszpárban ne híguljanak fel a vívmányok az egész politika most túllép az EU területén és az EU jogkörén, éppen ezért biztosítani kell, hogy az OSPAR egyezmény től a mi általunk az irányelvben megfogalmazottak szellemében kell megkötni. Mind a felelősségvállalás, mind a biztonság területén, és örülnék, hogyha tisztázna valaki, vagy tisztázhatnánk, hogy hogyan lehet ezt megbiztosítani. Köszönöm szépen a hozzászólást. Schnellhardt úr kért még szót, tessék. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az elmúlt ciklus során nagyon intenzíven foglalkoztunk a CCS technológiával, tehát a széndiokszid megkötéssel, és Chris Davis is elmondta, döntést hoztunk, amely nagyon is célra vezető volt. Kezdetekben mindig negatív voltam a CCS technológiával szemben, de a viták egy, dolog, egy dologra rámutattak, hogyha a klímaváltozás elleni harcot meg szeretnénk venni, akkor mindenképpen foglalkoznunk kell a széndioksziddal. Olyan módszereket, technikákat kell találnunk, amelyekkel a széndiokszid nem tud kijutni az atmoszférába. És ö, ehhez, hogyha, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a szén az elkövetkező 30 évben még mindig az egyik legfontosabb energiahordozónk marad, akkor csak egy olyan fajta döntést hozhatunk, hogy vagy lekapcsoljuk a villanyt, kész, vagy pedig valahogy a széndiokszid kibocsátással megküzdünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Németországból jövök. Az én tartományomban volt egy kísérleti projekt, ahol ezt a fajta technológiát már alkalmazták a gyakorlatban, és természetesen ez még mindig a költség kérdéséhez kötődik, ez így van, de amit én ott láttam a helyszínen, és ahogy én azt ö, értékeltem, a technológia nagyon is előre haladott, nagyon jól működött. A széndiokszidot cseppfolyósítják gáz formájába, és hogyha lehetőségünk van arra, hogy a széndiokszidot így kihasználjuk, akkor ez, ez kell, hogy a kettes, hármas függelékben megjelenjenek ezek a módosítások, ezek a változtatások, hogy, hogy ezeket a lehetőségeket valóban alkalmazni lehessen. De, hogyha most hosszasan vitázunk vagy akár elutasítjuk ezt, akkor ennek a lehetőségét halasztjuk el, annak a lehetőségét, hogy a széndiokszidot valahogy felhasználjuk. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen felelősség teljesen kell erről vitáznunk, de én mindenképpen támogatom ezt a változtatást. Köszönöm szépen, Prodi úr, tessék! Grazie. Köszönöm szépen. Az elmúlt ciklusban lehetőségünk nyílt arra, hogy sokat beszéljünk erről a technológiáról. Nem hiszem, hogy ez a megoldást kínálja, mert az energia, az előállított energia, mint egy egyharmada szükséges ahhoz, hogy a széndiokszidot tárolni tudjuk. Tehát annak az elképzelése, hogy így egyfajta módon újrahasznosítjuk a felesleget, az, ezt szerintem még át kell uh, gondolnunk. Folytatnunk kell a munkát, de nem értek egyet a finanszírozással. Úgy vélem, hogy ennek semmi köze a kibocsátási kereskedelmi rendszerhez. Hosszú távon a megújuló energiaforrásokat kell inkább előtérbe helyezni ebben az összefüggésben. Van már egy szisztematikus széndiokszid megtakarítás, vagy inkább egy, az újra befogása a széndiokszidnak. Una, una uh, possibilità di migliorare sia le... A faszén kapcsán ezt, ez, ez hogyha ezt használják, akkor ezzel talán még a föld minőséget is növelni lehet. Ez egy aktív tárolása lenne a széndiokszidnak. Úgy gondolom, hogy ez sokkal gyakrabban kellene alkalmazni, mert ez egy olyan technológia, amelyel aktív módon tudunk eljárni. Ez mindenképpen pozitív hatást eredményez. És nem csak arról van szó, hogy valamit egyszerűen kiborítunk. Köszönöm, Prodi úr. Ha már senki más nem kíván szólni, akkor most megint az előadónknak adom maga szót, de elnézést, mondja az elnök asszony, előbb még talán az Európai Bizottság képviselőjén a sor. Még mielőtt az előadó tenné meg ezt. Carlos Beros Garcia, tessék. Thank you. I uh, invited Scott Brockett from DG Environment to the European Commission. Köszönöm szépen. Először is röviden szeretnék hozzászólni az említett pontokhoz. A CCS-t E, úgy ajánlottuk, mint egy klímaváltozás elleni harcban felhasználható csökkentő technológiát. Nagyon fontos ez. Az Európai e, Parlament és a Tanács is e, foglalkozott ezzel a 2009-31-es rendeletében. Az irányelv nagyon jó jogi keretet kínál a CCS veszélynek csökkentésére, ahogy Krisztévis is említette, csak akkor lehet ezt használni, hogyha semmilyen jel nem utal arra, hogy szénszivárgás következhetne be, és nem jelent környezetre vagy az egészségre káros hatást, és hogyha mégis ez megvalósul, akkor számos intézkedést meg kell tenni. Ide tartozik az, hogy megszüntetni a szivárgást, különböző környezeti megfelelési intézkedéseket kell tenni, és ezen kívül vannak bizonyos lehetőségek a kibocsátás kereskedelmi rendszeren belül is. Tehát számos olyan intézkedés van, amelyet végre kell hajtani minden egyes tagállamnak, amely az OSPRA hatája, hatája alá esik. Azok a tagállamok, illetve azok az államok, amelyek nem EU tagállamok, azok is mindenképpen alkalmazni fogják az EA megállapodás CCS-re vonatkozó megállapításait. Reméljük, hogy hogy ez valóban megvalósul. A hatája a CCS rendeletnek, vagy ezt Chris Davis is kérdezte, ez kiterjed a tagállamok vizeire, területére, illetve a tagállamoktól 250 km terjedő területre, a tengereken. Tehát ez lefedi az északi tenger olyan területeit, amelyeket gazdasági módon fel lehetne használni CCS tárolásra. A technológia tesztelésével kapcsolatban Chris Davisnek igaza volt, nagyon kevés olyan példa van, amely a technológia gyakorlatát mutatná, de azok, amelyek megvalósultak, azt láthatjuk, hogy 10 years Uh, a tengerfenéken történő tárolás a Norvégiában, itt nem mennyiségű széndiokszidot tároltak, és semmilyen káros hatása nem volt ez a környezetre, vagy állati emberi egészségre, tehát ez nagyon pozitív. Ezen kívül itt van még az Európai Gazdaság felelőtő Program is, 300 millió Támogatást folyósítottak, és itt mindenképpen figyelembe kell venni a környezetvédelmi biztonságosságot és nemzetközi kontextust is felvetették a képviselők, ahogy Chris Davis és mások is elmondták, nem lehet úgy csökkenteni a klímaváltozás hatásait, úgyhogy ha nem veszük figyelembe Kínát, illetve Indiát, a CCS véleményünk szerint nagyon fontos része lehet a nemzetközi, nemzetközi stratégiának. Nagyon jó az európai jogi keret, ez nagyon jó precedens teremt a nemzetközi megvalósításra is. Ezt mindenképpen hangsúlyozni fogjuk majd a kopenhágai tárgyalások során. Köszönöm szépen Brokett úrnak a hozzászólást. Most tehát nem Berosz Garcia úr az, aki szót szeretett volna kérni. Most viszont tényleg megadom a szót valóban előadó asszonyunknak. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, Köszönöm mindenkinek a pozitív hozzáállást és megjegyzéseket, valamint az alapos ismereteket, amelyeket megosztottak velem. Való igaz, hogy számomra itt igen új projektről van szó, de önöknek hála most már világosabban látok. Magam is. Őszinte leszek, igencsak meglepett, hogy az országom Dánia észak-keleti része, amely egészen Boenlandig terjed, valóban, valóban érdekelt ebben az egész rendszerben. Egészen az északi sarkig. Ha pedig délnek megyünk, Gibraltár is szorosan kötünk ki, úgyhogy számos ország érdekelt, és ahogy a néppárti kollégám is mondta, a balti tengeri övezet egy különleges tengeri övezet, amelyet szintén figyelembe kell venni. Amikor a nyár igen meleg, amikor számos esetben fúj a szél, akkor óriási katasztrófáknak nézünk elébe. Amikor éjszakról jövünk, akkor bizony megtapasztaljuk, hogy igen, sok az emberi tevékenység, amely a tengerek károsan hat. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a módosító indítványok fontosak, mert Európának igenis szüksége van egy tartós megoldásra, egy olyan tartós megoldásra, amelyel a különböző hulladékok kezelését tudjuk megoldani. Itt nem csak kizárólag a széndiokszidról van szó, fontos azt is megvizsgálnunk, hogy a víz alatt, a tengerfenéken mi történik. Amikor az Atlanti-óceán északkeleti körzetéről van szó, én azt gondolom, hogy lényeges hát kérdés, de hát azt kell valójában megvizsgálnunk, hogy hosszú távon mit akarunk tenni a széndiokszid probléma megoldása szempontjából. A realitás talaján kell mozognunk, nem csak kívánságlistát kell itt összeállítanunk, hanem valós, konkrét jegyzéket kell arról készítenünk, hogy a környezetünk számára mi is igazán hasznos, és mi is igazán jó. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, kedves kollégáim, hogy gyümölcsöző vitát folytattunk e szövegről. Emlékeztetnék arra, hogy a határidő a módosítő indítványok benyújtására október 9-e az MVI szakbizottságban november 3-a és 5-e között történik meg, a plenárison pedig vagy novemberben, vagy decemberben, még 2009-ben kerül sorra. Nagyon szépen köszönöm, és ezzel lezárom az ülésünket. Szép estét mindenkinek! Yeah,